a párbeszédet folytatni, és a továbbiakban is ez marad a politikánk sarköve. Hét módosító nyitványt kaptam az állásfoglalásra, a vitát lezártuk, és most pedig szavazni fogunk. És most valóban a szavazáshoz érkeztünk. Az első szavazás, közös módosítás, Irak első módosítás mellette ellene tartózkodás megszavazva. De Kaiser azt Elnök asszony, kérhetem Moró úrtól, hogy hogy valóban mondja meg, hogy miért csak a keresztényekre összpontosít ebben a módosító indítványban. Köszönöm szépen. Megpróbálom pontosítani. Nem csak arról van szó, hogy a keresztények másfajta kisebbséget, jelentősebb kisebbséget alkotnak, mint a többiek nem. De most Irakban arra összpontosítunk, hogy a keresztények egyetlen egy tartományban vannak. De ez nem igaz, mert ott van Muszul, Bagdad, és az embernek az az érzés, hogy ott gettók vannak. Megpróbáljuk pontosítani a helyzetet, és az általános ügyek bizottságában ezt tesszük. Elnök, köszönöm. Most a hármas módosítás szavazása mellette, ellene, tartózkodás, megszavaztuk, elfogadva. Egyes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Most pedig név szerinti szavazás, megnyitom az egész ö, ö, állásfoglásról szavaztak, lezárom a szavazást. Kaiser asszony, feljegyezzük, amit mondott, lezárom a szavazást, és elfogadva. Most pedig a következő tibeti állásfoglalás, és most név szerinti szavazást, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. Végül pedig Birmáról az állásfoglalásunk. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Szavaztak, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. A jegyzőkönyvet a következő plenáris ülésen terjesztjük elő elfogadásra, és hogyha nincs kifogások, akkor át fogom adni az állásfoglalásokat a megnevezett személyeknek. Ezzel